If there are no objections... Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Ha nincs ellenvetés, akkor elfogadjuk a napirend tervezetet módosítás nélkül. 16 nyelven hallgathatnak tolmácsást, és elektronikusan is e, e, hozzáférhető a dosszié az e-meetings oldalon, és az interneten is követhető az ülés. Mm. Ezen kívül mindenki megkapta a következő ülések jegyzőkönyvét, augusztus 29-30, szeptember 10 és október 1, és hogyha az ülés végéig nincs ellenvetés, akkor ezeket a jegyzőkönyveket is elfogadottnak tekintjük. Ami az intézmény közi tárgyalásokat illeti, kettő folyamatban lévő tárgyalásról tudok beszélni, beszámolni a céljelölésre ellentő termelés nevelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapítása. Itt a trialógus, és nem, most hétfőre ki volt tűzve a trialógus, de sajnos mivel megbetegedett az előadó, ezért ezt el kellett halasztanunk, és így november 20-án kerül sor a következő három oldalú egyeztetésre. Aztán az eldolgozása az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási előírásoknak. Erre vonatkozóan az első informális trialógus október 10-én került sor, parlament és a tanács az első eszmecserét megtartotta, és a cél az volt, hogy a két társjogalkotó bemutassa az álláspontjait, és mandátumot határozzon meg a technikai szintről, a módosítások, technikai módosítások tekintetében. A második trilógus 13-án, november 13-án kerül megrendezésre Strasbourgban. Milyen szerencsés is vagyok, én 13-án ülésezünk. És akkor az első mai eszmecserénkre térnénk rá. Mandel úr jelentése az egységes piacra, a vállalkozások köztük a kkv versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó programra van szó. Mandel úr, tessék, meg is adom önnek a szót, tessék, mutassa be a jelentős tervezetet. Köszönöm szépen, szép jó reggelt kívánok az eheti utolsó Strasburgi eh, napunkon, és köszönöm, hogy elsőként kerültem napirendre napirendre, hiszen kilenckor egy fontos találkozónk lesz Európa ügyi miniszterekkel, és, és 9 óra előtt 5 perccel el kell hagynom a termet, és most pedig anyanyelvemre váltok, és így mutatom be a véleménytervezetet. Itt az Európai Parlament és a Tanács irányelv tervezetéről van szó, az egységes piaci program felállítására az egységes piacra, a vállalkozások közt a KKV-k versenyképességére, valamint az európai statisztikára vonatkozó program létrehozásáról van itt tehát szó. Szóval ezt szeretném bemutatnám az IMCO, az illetéke szakbizottság Nikola Danti kollégánk az előadója, és az Agri, valamint az Econ, az ITRE, és mi itt az ENVI részéről készítünk véleménytervezetet a jelentéssel kapcsolatban. Az élelmiszer lánccal kapcsolatos fellépések, a növényvédelmi fellépések, és az élelmiszerbiztonság kapcsolatában, vagy tekintetében az IMCO-val társ illetékes jog, szakbizottság vagyunk. A tervezett, javasolt program eddigi öt programot foglal össze, vagy olvaszt magába, és elsősorban az élelmiszerlánccal kapcsolatos programra támaszkodik, és 4 milliárdos forrás tervezetet kaptunk a bizottságtól, és itt ezen belül pedig 41%-át kívánják az élelmiszerlánccal kapcsolatos fellépésekre elkülöníteni, itt elsősorban állatok, növények magas szintű egészségvédelmének elősegítése lenne a cél, a betegség és károsítók megelőzés és felszámolása, az állat jólét javítása, a fenntartató élelmiszertelmes és fogyasztás számára és itt egészségügyi intézkedésekre is, illetve növényvédelmi, növényegészségügyi intézkedésekre is vonatkozik ez a program és a bizottság a több éves pénzügyi kereten belül különít el összegeket, illetve vannak előre nem látható sürgősségi esetek, amelyekben lehetséges még további sürgősségi intézkedéseket foganatosítani. Ami különösen fontos az MV szempontjából véleményem szerint, a többéves pénzügyi keret eh, monitorozására monitorozások szempontjából az európai statisztikák rendkívül fontosak, de ez nem vezetett ahhoz, hogy a vállalatokat az administratív terhek megfoltsák. Fontos a környezetvédelmi kritériumok magas szintje, hogy biztosítani az állatjólétet és a növényegészségügyet, és hogy a belső piac megfelelőképpen tudjon működni különösen. A ill fertőzése gondolok itt eh, a tojások esetében 2014-ben, illetve 2013-ban a húsbotrány megmutatta, hogy a határon ágy nyúló élelmiszer, botrányok és növény állatjóléti egészség és élelmiszerbiztonsági problémák a belső piacot nagyban veszélyeztetik, és a tagállamok együttműködése nagyon fontos. Fontos, hogy most egy jó eszköz kapjanak a kezükbe az ellenőrzésre, a monitorozásra, hogy megállapítassák a megfelelő uniós szabályozásokat betartották-e. Különösen az élelmiszer import szempontjából fontos ez. Ma 14 óráig lehet módosítókat benyújtani, és december 6-án, tehát Mikulás napján fogunk majd az MV szakbizottságban szavazni az a véleménytervezetre. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönöm. Most az árnyék előadóknak adom meg a szót. Bárc úr az első. Merci, madame la euh, président. Köszönöm szépen. Monsieur le, le rapporteur. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első ponttal kapcsolatosan a szocialisták egy elvi ellenvetéssel vannak. Profi. A vállalatok versenyképessége az egyik fontos elem a társadalmakban jelenleg. Ez elfogadhatatlan, ugyanis ez kihat a polgárok egészségére is. Aztán van egy másik elvi pont is, azzal kapcsolatosan, hogy nem tudjuk biztosítani a polgárok megfelelő egészségét, hogyha nem lesz változás a termelési módozatokban és a fogyasztásban. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a tömegfogyasztás nagyon alacsony szintű, alacsony minőségű, és ez káros a polgárok egészségére. Éppen ezért finanszírozni kell az átmenetet egy újfajta modell felé a fogyasztás és a termelés szintjén. Azt hiszem, hogy az európai intézmények nem támogatják ezt az új folyamatot eléggé. Továbbá van egy másik dolog, aspektus, amelyre mindenképpen gondolni kell. Nevezetesen az illegális behozatala az élelmiszereknek. Itt például sokszor afrikai húst hozunk be, és itt nagyon is oda kell figyelni, mert ennek is egészségügyi vonatkozásai lehetnek. Nagyon jól tudják önök is, hogy a behozott állatok sok esetben különböző kórokozókat hordoznak, és éppen ezért nagyon gyors reagálásra van szükség. 14 módosítót terjesztettem be a frakcióm nevében, azt kérve, hogy a különböző termékek nyomon követését jobban biztosítsuk. Ugyanis vannak problémák a címkézés terén a régi és az új módozatokban a QR kóddal kapcsolatosan a ö, jobb nyomon, követés kell biztosítani az élelmiszerek terén. A vállalatok is egyetértenek ebben, hogy mindenképpen meg kell változtatni a termékeken a kódrendszert. Aztán mindenképpen jelezni kell azt, hogy használtak-e például ö, ö, rovarírtókat, gyomírtókat az élelmiszerekben. Sok esetben ö, semmit nem tud a fogyasztó az adott élelmiszer összetételéről, és ez egy olyan kockázat egészségügyi szempontból, amelyet mindenképpen ki kell küszöbölni. Én nagyon sokat foglalkoztam a baromfi ter, baromfi neveléssel is tudjuk, hogy milyen rossz állapotban vannak a baromfik, és, és ez végül a fogyasztók számára okoz egészségügyi problémákat, valamint a termékek feldolgozása terén. Végül pedig elmondom, hogy egyetértek a jelentéstevővel azzal kapcsolatosan, hogy fel kell rázni a civil társadalmat a különböző élelmiszer kell foglalkozó civil szervezeteket, és fontos a különböző ágazatok ellenőrzése, nem csak a te, a termelők, nem csak az állam, hanem a fogyasztóknak is, fogyasztókat is be kell vonni ebbe az egész folyamatba. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen én is. Eichhaut asszony. Thank you, Madam Chair, and uh, first... Eichhout úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm én is először is a véleménytervezetet az előadónak. Rövidek leszünk, mert úgy érezzük, hogy az előadó által meghatározott irány támogatható a zöldek részéről, és ezt köszönjük. A legfontosabb része, amit alá szeretnénk húzni, és az előadó egy mellesleg megemlítette, hogy persze az Európai Unió az elmúlt években különböző élelmiszerbotrányokat tapasztalt a 2013-as lóhús botrány és sok más, és nem csak, hogy a belső piacot ássa ez alá, hanem ez olyas valami, amikor, ami miatt az élelmisz, európai élelmiszerpiac iránti bizalmat elvesztik a fogyasztók, meg hát az emberi egészség kockázatokról nem is beszélünk ilyenkor még. Ezzel kell foglalkozni, mégpedig úgy, hogy nagyon fontos, hogy a pénzt oda kell tenni, ahol az ember szája is lesz, ez egyik legfontosabb dolog. A bizottság javaslatában csökkenteni akarja az ellenőrzések forrását, pedig ezzel tudnánk biztosítani, hogy botrányok ne legyenek. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, és erre vonatkozó javaslatot fogunk benyújtani, szeretnénk a költségvetést emelni, hiszen az a fogyasztói bizalom nagyon, szempontjából nagyon fontos az európai élelmiszerpiacon. A többiben pedig támogatjuk az előadó vonalát, az SZND-s kollega által elmondottakat, és úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz hamarosan a megállapodás, amit meg tudunk kötni. Köszönöm. Köszönöm én is. Piekamen úr nevében. Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, hangsúlyozni szeretném, hogy támogatjuk a bizottság kezdeményezését az élelmiszer piac, az élelmiszer ágazat megsegítésére vonatkozóan más kezdeményezésekhez hasonlóan, amelyek között a digitális piac is szerepel, úgy véljük, hogy az EU gazdaság versenyképességének javítása érdekében és a digitális forradalomhoz való alkalmazkodás érdekében fontos a fogyasztói egészségügy védelemmel. Egyetértünk azzal, hogy az előadó lehetőséget lát arra, hogy javítsuk a bizottsági javaslatot. A jelenlegi helyzet miatt a tagállamoknak különböző betegségekről, fertőző betegségekkel kell szembesülnie, mint az afrikai sertéspestés úgy véljük, hogy ezért nagyon fontos, hogy többet költhessünk a védelemre. A, a költségvetés szinten tartása nem elegendő. Növelni kell az erre fordítható forrásokat. Másrészt el kell kerülni a túlzott administratív terheket is. Érdemes hangsúlyozni azt is, hogy nem csak a vállalkozásokat sújtják az ilyen terhek, hanem a a közigazgatást is. Elképzelhető, hogy én is benyújtok majd, módos, mi is benyújtunk módosítókat, de nem sokat. Köszönöm szépen. Van-e még más, aki hozzá kíván szólni? Ha nem, akkor Pizsolio úrnak adom meg a szót a bizottság nevében. Good morning, Madam Chair. Uh, good morning. Uh, Jó napot képviselők, tisztelt képviselők, tisztelt elnökasszony. Hadd kezdjem azzal, hogy most először fordul elő, hogy egy program az élelmiszerlánccal foglalkozzon. És egy nagyobb, szélesebb program része, amely a belső piacra vonatkozik. Már ebből is látjuk, hogy mennyire fontosak ezek az intézkedések. Az állatorvosi a növényegészségügyi és a hivatalos ellenőrzési intézkedések, hiszen ezek vezetnek, ezek biztosítják azt, hogy legyenek ellenőrzések, hogy a prevencióra figyeljünk, és egyben kezelni tudjuk bármely konkrét betegség megjelenését és megszüntetését. Az új program a jelenlegi munkánk folytatása lesz de lesznek új elemei is az élelmiszerláncra vonatkozóan. Melyek ezek? Az állatek jóléthez kapcsolódó szempontok, az élelmiszer hulladék, ez egy nagyon fontos téma, és ke- kell foglalkozunk vele, végül pedig az élelmiszer csalások. Három új szempont lesz tehát. De nem felejtjük el, hogy mennyire fontos az egészségügy, az e-, emberi egészségvédelme hiszen ez része az egységes piac programjának. Ha megengedik, akkor még az egyszerűsítel kapcsolatban elmondanám, hogy mindent megteszünk azért, hogy a program kezelés is egyszerűbbé váljon. Forrásorientált és a program vezetés igazgatását is ösztönző intézkedésekkel. Köszönöm szépen. Mandel úr, reagálni kíván-e az elhangzottakra? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a rendkívül konstruktív vitát és a nagyon sok jó szempontot. Izgatottan várom a módosító indítványokat, és már most örülök annak, hogy többé-kevésbé, inkább többé, mint kevésbé, egy irányban gondolkozunk. Köszönöm szépen én is a vitát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ma 12 óráig lehet beterjeszteni a módosítókat, és december 6-án lesz a szavazás. Most pedig And 5-10 perc múlva kezdődik a szavazás. Okay, so if you want... Hogy kérem, hogy foglaljon helyet mindenki, megkezdjük a szavazást. I hope you have your... Remélem, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája. Kiváló. Az első szavazás a Zöldebb Városok Európai Éve 2020 volt egy szóbeli kérdés a bizottsághoz. Elektronikusan egyszeri szavazás van. Megnyitom a szavazást. Lezárom a Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő téma a határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmus. 15-ös módosító mellett ellen tartózkodás, ellenőrizzük le a 15-öst, megnyitom a szavazást. And it's closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 16-os módosító mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk, egyes módosító mellett, ellen tartózkodás ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást. Elnézést kérek, de az én szavazókártyám a penális ülésem marad, tehát akkor a szocialistákhoz plusz egy szavazat. Módos Na hát lezártam az egyes módosítóval kapcsolatos szavazást, és ezt elfogadtuk. Még, tehát akkor is, hogyha beleszámítjuk az előző kettes e, mellett ellen tartózkodás elutasítva, hármas mellett ellen elu, tartózkodás elutasítva, négyes mellett elutasítottuk, ötös mellett ellen e, tartózkodás elutasítva, hatos mellett ellen elfogadtuk, hetes mellett ellen tartózkodás elutas, elutasítottuk, mell, ét, nyol, tehát a nyolcas elutasítva, kilences elutasítva, tízes mellett ellen tartózkodás elutasítva, tizenegyes mellett ellen tartózkodás elutasítva, tizenkettes mellett ellen tartózkodás elutasítva, tizenhármas mellett ellen tartózkodás elutasítva, 14-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, elektronikusan ö, záró szavazás következik, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. Most pedig következik a hetes határok, a nyolcas, a gépjárművek, botkocsjaik, valamint ilyen járművek rendszerei, stb. Erről szavazunk. Tízes módosítóval kezdjük, mellett ellen tartózkodás elutasítva, 11-es mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. elutasítva 12-es mellett ellen tartózkodás elutasítva 13-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. Jó, akkor a 13-ast leellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 14-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 15-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 16-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 17-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 18-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 19-es mellett ellen tartózkodás, ellenőrizzük le a 19-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as mellett, ellen. Nem láttam a guét. 20-as, 20-asról van szó mellett, ellen tartózkodás, ellenőrizzük le a 20-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 21-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 22-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 23-as mellett, ellen, tartózkodás elutasítva 24-es mellett, ellen tartózkodás elutasítva 25-ös mellett, ellen tartózkodás ellenőrizzük le a módos, 25-ös módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítva. Tehát ön mellette szavaz? Akkor elfogadva. Akkor így elfogadtuk. 26-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, követ, egyes mellett ellen tartózkodás elutasítva, kettes elutasítva, hármas mellett ellen tartózkodás elutasítva, négyes mellett ellen tartózkodás elutasítva, ötös mellett ellen tartózkodás elutasítva, hatos mellett ellen tartózkodás elutasítva 7-es mellett ellen, tartózkodás elutasítva 8-as mellett ellen, tartózkodás elutasítva 9-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Most pedig az elektronikus zárószavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Kohéziós Alapról van egy véleménytervezet, 21-es módosító mellett ellentartózkodás elutasítva, 15-ös mellett ellentartózkodás elfogadva, 51 mellett ellen elfogadva, 52-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, Ötös mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le az ötöst. Megnyitom és lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 53-as mellett ellen tartózkodás elutasítva ellenőrizzük le, igen. 53-ast. Meg lezártam a szavazást. Elutasítva. 54-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 55-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 56 mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ötvenhatot mondta nem hatot. 57-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 70 és 58 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 8-as mellett ellen ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 59 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 60 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 61 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 9-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, vagy hát ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 62 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 63 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 64-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 10-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 65-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 11-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 66-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellett ellen ellenőrizzük le a kettes kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom. Itt van López úr a szavazókártyája? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hát így, e-, ennek ellenére. A 69-es módosítóról szavazunk így akkor, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 70-es, tehát a 69-es ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva, 70-es, tehát 70-esről van szó, kiszavaz mellette, ellene, elutasítva a hármas kompromisszum mellett ellen ellenőrizzük le a hármas kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le. Me- lezártam a szavazást, elfogadva. 75-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 76-os módosító mellett ellen ellenőrizzük le a 76 os Megnyitom a szavazást. Lezárom. És ezt elfogadtuk. 13-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 77-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 15-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 78-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 79-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 16-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 81 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 82-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 83-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 84-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 85 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Akkor ellenőrizzük le, jó, megnyitom a szavazást az ötös kompromisszumról, lezárom, elfogadva. Hatos kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 23-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 24 mellett ellen el, elutasítva, 25-ös mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le. Azt hiszem, hogy elfogadtunk, de megnyitom a szavazást. Elfogadva, 26-os mellett ellen tartózkodást elutasítva, 27-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 28 mellett ellen tartózkodás elfogadva 29 mellett ellen tartózkodás elutasítva 30 mellett ellen tartózkodás elutasítva 31 elutasítva 32-es mellett ellen tartózkodás elutasítva 33 mellett ellen tartózkodás elutasítva 34 mellett ellen tartózkodás elfogadva 7-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom. It is adopted. Amendment. Kettes módosító mellett ellen tartózkodás. Kettes mellett elfogadva, 38 mellett ellen tartózkodás elfogadva, hármas mellett ellen tartózkodás elfogadva, négyes mellett tartózkodás ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom, és elfogadva. 39 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 40 mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le a 40-est, megnyitom a szavazást. And it's closed. Lezárom. Elfogadva. 41 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 42 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 43 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 44 mellett ellen tartózkodás elutasítva. 45 mellett ellen tartaszkodás ellenőrizzük le a 45-ös, mert megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 46 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 47-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 48-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 49 mellett ellen tartózkodás elutasítva. Következik a zárószavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Ezzel lezárul a szavazási szakasz.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

Okay, uh, let's, uh... Rendben van. A következő napi rendi pont a víz újrahasznosítására vonatkozó minimum követelmények. Bunafé a jelentéstevő, akit ma Zoffoli úr helyettesít. Kérem, hogy akkor mutassa be ezt a jelentést. Köszönöm. Változás és nagyon aggasztóvá többöző szabályokat európai szinten annak érdekében, hogy az egyes tagállamokban a, ne jöjjenek létre akadályok az egységes piac szintjén. Én üdvözlöm az eredeti javaslatot, és a francia, a spanyol és az olasz szabályokat is. Természetesen módosításokra is szükség van annak érdekében, hogy a jogszabály világosabb legyen. Itt elsősorban a meghatározások, a definíciók szintjén kell módosításokat kieszközölni, és a kockázati aspektusokat is figyelembe kell venni. Ennek a rendeletnek a hatája fontos mind a környezet, mind pedig a klíma aspektusokra. Röviden, tehát fel szeretnénk hívni a figyelmet a tisztított vízre, ugye, tehát itt a tisztított szennyvízről van szó, amelyet benne van a, a, az adott irányelven is, és a kinyert víz között, tehát különbséget szeretnénk tenni. Mindenképpen fontos az, hogy a nyert víz és a tisztított víz ne okozon problémát a megértés szintjén. Sokkal pontosabban kell meghatározni az, hogy ki, kit veszünk be ebbe a, a folyamatba. Itt elsősorban a tisztított szennyvíz, tehát a szennyvíz telepekkel kapcsolatos feladatokra is utalni kell. A végfelhasználó tehát kapcsolatban van a különböző telepekkel, és pontosan kell a minimum követelményeket, minimum feladatokat meghatározni minden résztvevő számára. a különböző bizottság által javasolt paramétereket kell alapul venni, de új paraméterekre is szükség van, például itt a szalmonellát is figyelembe kell venni a fogyasztók egészséges szempontjából, hogyha tisztítjuk a szennyvizet. Nem leg, e, tehát elsősorban a mezőgazdaságban az öntözés céljára használhatjuk fel ezeket a tisztított szennyvizeket, és környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos az, hogy az ökológiai szempontokat ne felejtsük el. Az ipari vízfelhasználás is az egyik fontos aspektus specifikus esetekben. Fontos az is, hogy olyan intézkedéseket hozunk, hogy az emberek megértsék azt, hogy mennyire fontos a vízkészletekkel, vízkészleteket megőrizni, és végül pedig nagyon sajnálom azt, hogy ebben az enderedben nincs benne az, hogy mennyire fontos a vízkészletekkel kapcsolatos összes feladat biztosítása. Itt azt a lehetőséget kértem, hogy egy olyan jogalkotási szabály jöjjön létre, hogy a bizottság specifikus aspektusokkal is foglalkozzon az újra, a víz újrafelhasználása terén. Én biztos vagyok az önök együttműködésében, és köszönöm szépen, hogy támogatnak ebben a dossziéban. Köszönöm. Gambusz úr. Köszönöm, Gambusz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, aki ugyan nincs ma itt körünkben, de köszönöm az elvégzett munkát. 2006-ig az asszája kapcsolatos kiadások több mint 100 milliárd euróra rúgtak Európába, és akkor tulajdonképpen időzőjelben csak a déli részeket érintett ez a probléma, de idén élhettük meg Közép-Európában minden idők legszárazabb, forróbb nyarát, és északon pedig nagyon súlyos erdőtüzeket, erdőtüzek pusztítottak nagyon magas hőmérsékletekkel, és Dél-Európában komoly tapasztalatokra tettünk szert a, ezen nehézségekkel kapcsolatban, és a tapasztalatainkat szívesen rendelkezésre is bocsátjuk ami pedig a körforgásos gazdaságot illeti, tehát itt még sok mindenen javíthatunk, ami pedig a víz minőségét illeti. Az újra felhasznált víz minőség esetben eh, fontos a paraméterek és az ellenőrzések eh, szabályozásának a pontos meghatározása, és ezzel kapcsolatban módosítókat is fogunk majd benyújtani. Fontos kockázati tényező ezen kívül pedig az, hogy a minőség szintjét hogyan határozzuk meg, különböző szinteket kell ugye meghatároznunk, nem szabad azonban túlzásba se esni, még hogyha minimális szinteket nyilvánvalóan meg kell ütni. A rendelt tervezet azonban nem okozhatja az árak drasztikus emelkedéset, hiszen akkor a visszanyert eh, vizet eh, magas nem lehet majd valóban hasznosítani, pedig ezzel 5%-kal lehetne csökkenteni a vízfelhasználást, a friss vizek eh, felhasználását. Vannak országok, ahol már több mint tíz éves tapasztalattal rendelkeznek, és ők is arról számolnak be, hogy fontos egy hosszú átmeneti időszakot biztosítani, ezzel kapcsolatban is módosítót jutottunk be. Fontos, tehát a kiegyensúlyozottság, ember és környezet egészsége ugyanúgy fontos szempont kell, hogy legyen a minőség fontos, és a szabályozás mértéke is, és végül pedig az eljárásbeli kérdésre térnék ki, holnap jár le a módosok benyújtásának határideje, és szeretnénk kérni, hogy ezt hétfőig toljuk ki ezt a határidőt, más kollégák is úgy vélik, hogy, hogy ez megoldható lenne mindenki számára, ugye türkisz hét következik, ünnepnapok is következnek, talán egy plusz hetet kaphatnánk a módosítók kidolgozására. A menetrend ilyen csak szoros, de egyes képviselők mégiscsak jövő héten komoly munkát végezhetnének még módosítók kidolgozásával. Nyilván a fordításokhoz is még kell némi idő, de eh, fontos, hogy a módosítóink aztán időben megérkezzenek, ez nyilvánvaló. Köszönjük. Köszönjük, Ambasz úr! Torvald úr kapja meg a szót. Még egyet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jan Hojtemelt képviselem, és éppen ezért először is szeretnék az előadóasszonynak köszönetet mondani a kiváló munkáért. Négy fontos szempontot szeretnék kiemelni, vagy szeretett volna kiemelni Hojtema úr ebben a javaslatban. Először is a hatály módosítását javasolta az előadó. Nyilvánvalóan nyitottak vagyunk a hatály megvitatására, de mégiscsak érdekelne bennünket, hogy ennek mi a háttere, és logisztikailag az hogyan nézne ez ki, a visszanyert víz újra elosztása, az hogyan tudna erőforrás hatékony és költséghatékonyan megtörténni. Aztán a megfelelés a követelmények előírásoknak. Itt fontos a víztisztító, vízvisszanyerő telep üzemeltetőjének a felelőssége, a, illetve hogy a végfelhasználó miért fele, és szeretnénk azt is, hogyha megfelelő mértékben biztosítanak a kísérleti projektek végrehajtását, ösztönözhetnénk ezeket a projekteket annak érdekében, hogy a visszanyerése a víznek tovább terjedjen a települési szennyvésztelepeken is hasznosítsák ezt a technológiát. Aztán a kockázat kezelési tervek és a monitorozási paraméterek jelenleg nem összehangoltak az egyes tagállamokban, ott sem, ahol már mezőgazdasági célokra használják öntöző vízként a visszanyert vizet. A bizottsági javaslat sem kielégítő szeretnénk, hogyha a kockázatkezelési tervek és a monitorozási paraméterek tekintetében nagyobb összehangolásra kerül sor. Köszönjük szépen, Evi asszony! Köszönöm szépen. Szóval Köszönöm szépen, elnök asszony! A bizottság javaslata nagyon jó alkalmat nyújt számunkra annak érdekében, hogy ezt a vízstresszt csökkentsük annak érdekében, hogy vizet tudjunk nyerni, fontos az, hogy ne negatív aspektusok növekedjenek, például itt a déleurópai térségben. Látjuk azt, hogy eléggé aggasztó a helyzet. Oda kell figyelni arra, hogy a vizek újrahasznosítása, tisztított víz, vizekről van szó, tehát ezek megfelelő módon legyenek tisztítva és ne hassanak ki negatívan az ökorendszerre és a lakosság egészségére. a újra hasznosított víz esetében abszolút biztosítani kell azt, hogy mindenki betartja a szabályokat és megfelel a követelményeknek a tisztítás során. Fontos az, hogy a vizek különböző mikrobákat ne tartalmazzanak, és a monitoring és az ellenőrzés során ezt ki lehet küszöbölni. A városi tisztított szennyvíz felhasználása tehát olyan értelemben fontos, hogy a különböző agglomerációkban, városokban fontos, hogy figyelembe vegyük azt is, hogy már 20 éve megsértik a követelményeket, sok esetben szankciókra került sor, nagyon sok büntetés kellett fizetni a különböző testületeknek. Ezen túl az európai politika szabályainak a harmonizálása is fontos. Fontos, hogy a vízstresszt csökkentsük az újrahasznosítással, és ott, ahol nincs probléma a tisztított szennyvízzel, mindenképpen biztosítani kell tehát a, a jó feltételeket, és ahol van probléma, ott szintén első rendű intézkedésekre van szükség. Látjuk azt, hogy a prioritásokat mindenképpen a megoldások felé kell irányítani. Fontos, hogy meglegyen a megfelelő kapacitás az újrafelhasználás terén, a tisztítás során látjuk azt, hogy Olaszországban több tonna kerül újrahasznosításra évente. A szennyvíz, tehát a tisztított szennyvíz általi újrahasznosítás terén a szigorú követelményeket tiszteletbe kell tartani, és a mezőgazdasági öntözésre felhasznált vizek szintjén ugyanez a helyzet, fontos a követelmények biztosítása és a uniós irányelv különböző rendelkezéseinek betartása, a határértékek fenntartása, a PCB és más káros elemek kiküszöbölése. Egyensúlyra van szükség a munka terén is, a követelmények terén is, a végfelhasználók számára is fontos mindent betartani, az újrahasznosítás folyamatában. Ugye beszéltünk itt a golf a golf mezőkkel kapcsolatos vízhasználatról is. Ezt is figyelembe kell venni. Köszönöm. López kollega. Muchas gracias, eh, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a Kovacon kolléganőt ki kell mentsem, aki nem tud ma itt lenni, de mi szocialisták tudjuk, mennyire fontosak a, a víz mennyiséggel kapcsolatos problémák, a minőséggel kapcsolatos problémák az élet szempontjából. Ez egy olyan jelenség, ezek olyan jelenségek, amelyre több országot érintenek. Köszönjük a javaslatot, és köszönjük az előadó munkáját. A cél azonban aggodalommal töltett minket. Spanyolországban az újrahasznosítás nem opció, ez már régóta valóság. Európában példaként járunk élen, világszinten is nálunk a legmagasabb az újrahasznosított víz alánya, a visszanyert víz alánya, nagyjából az összvolumenek 50%-a. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Alapvetően fontos ez a javaslat, de a következő pontok aggodalomra adnak okot. A mérési pontok és az ellenőrző állomások. Ezek a legfőbb Fontos ezen kívül a tápanyagok visszanyerése, és a hatályba lépésnek a határideje is. Vannak technikai kérdések is. A 15-ös cikk, vagy az engedélyezési beadványok a víz újra hasznosítására. Ez a 6-os 7-es pont. Ugyanúgy fontosnak tartom azt is, hogy megállapítsuk, hogy a többi irányelvekkel koordinálni kell ezt. Például a 2004-est, a 854-es rendelet, ami az élelmiszerhigiénéről szól. A víz újrahasznosítását más vizekkel való, vizekkel való vegyítést mindenképpen a rendelet hatájába vegyük. A víz és tápanyagok legnagyobb, legjobb hasznosításáról van szó. Ezt kell, hogy szem előtt tartsuk. A hatástanulmány is, amit a bizottság benyújtott, nem helyes, hiszen sokkal nagyobbak a költségek, mint amit ők jeleznek. Az újra a visszanyert víz még hatékony forráshasznosítás mellett is költségesebb, különösen a mezőgazdaságban. Meg, meg kell állapítani azt is, hogy az emberi egészségvédelme és a környezet védelme biztosítható, de a javaslatnál figyelembe kell azt is venni, hogy milyen tapasztalatok, milyen gyakorlati végrehajtások vannak már a tapasztaltabb országokban, Spanyolországban például. A végleges rendelkezések miatt ez mindenképpen fontos. Meg kell állapítsuk azt is, hogy megfelelő határidőt is meg kell eh, határozni a hatályba lépéshez, hiszen ez eh, rendelet, a végrehajtást is biztosítani kell. Köszönöm szépen, Péter Lize a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az előadónak én is, még ha nem is lehet ma itt. Nagyon rövid leszek, egy kérdésem van csak a bizottság felé. Az Európai Bizottság miért rendeleti formát eh, választott. A különböző formák vannak, nem lett volna jobb az irányelv. A tagállamoknak így rugalmasabban lehetett volna a reakciója a kérdésre. És megerősíteném azt, amit Francesca Musk mondott, a környezeti szakbizottságban valóban megpróbálunk minden kérdést figyelembe venni, de ez nagyon nehéz. 6-7 témával kellett foglalkoznunk ezen a héten ezek között a víz is, és hétig kell ehhez beadni a módosítókat. Szeretném, hogyha támogatnának abban, hogy még több, néhány nappal többet kapjunk a módosítókra, mert egyébként fennáll a kockázata annak, hogy ebben a parlamentben nem fogjuk tudni napirendre tűzni. Ha igyekszünk, akkor a későbbiekben mégiscsak megoldható ez. Köszönöm. Köszönöm. Dantán úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet mondok az előadóasszonynak. Az víz újrahasznosítása terén nagyon-nagyon sok szereplő vesz részt. Éppen ezért nagyon is szükséges, hogy az Unió egy olyan jogszabályt hozon létre, amely erőteljes, kihat a rendelkezéseivel az ökorendszerekre, a klímára, nagyon fontos, nagy tét egészségügyi szempontból is ez a téma az európai fogyasztók számára. Egy észszerű egyensúlyt kell biztosítani, és egy olyan politikát kialakítani, amely ösztönzik a gazdákat is arra, hogy újra hasznosítsák a vizet. Szeretném felhívni a jelentéstevő figyelmét annak fontosságára, hogy jól meg kell határozni minden szereplő feladatát ezen a területen, például a gazdák számára, hogy megfelelő minőségű termékeket termesszenek, és hogy a tisztított vizet hasznosítsák újra. Nagyon sok gazda például a mezőgazdaságban közvetlenül felhasználja a tisztított vizet, de sokan ezt a vizet tartalékolják, és a tartalékolás során a víz minősége csökkenhet és rosszabbodhat. Éppen ezért egy ösztönző politikára van szükség. A minőségi paramétereknek meg kell felelniük a követelményeknek, hogy kiküszöböljük az egészségügyi problémákat október 8-án volt egy nagy esemény minden szereplővel a víz újrahasznosítása témában. Az uniónak mindenképpen támogatnia kell a kutatás és a fejlesztés, különösen a Horizon Európa programon belül. Köszönöm szépen. azt mondja a bizottság részéről. Uh, Köszönöm szépen, én vagyok a Környezetvédelmi Főgazgatóság vízosztályának uh, vezetője, és az egyik alkotója a bizottsági javaslatnak. Éppen ezért nagyon örülünk, hogy, hogy itt lehetünk, és köszönjük a képviselők támogatását. Nagyon alaposan készítettük elő ezt a javaslatot, tehát emlékezek arra, hogy már jó pár éve folyt az előkészítő munka hatástanulmány viszont csak tavaly nyáron készült el, és hát a legutóbbi nyár az különösen asszályos és száraz nyár volt Európában, és amikor idén tavasz végén megjelent a javaslatunk, akkor azt láthattuk, hogy 2018 még nagy változásokat hozott sok európai ország számára, nem csak Dél-Európában, hanem máshol is. Múltban hallottuk, hogy elsősorban a dél-európai országok küzdködtek, az asszályos éppen ezért náluk meg először az újrafelhasználása a víznek, de hát most már Svédország, Németország, Lengyelország, Észtország, de Dánia is érintette a témában, és, és úgy gondoljuk, hogy most már valóban sürgetőbbé válik a fellépés, és a bizottság, eh, bizottság ezt a javaslatot ugye további eszmecserére eh, bocsátotta annak érdekében, hogy minél hamarabb eh, orvosolni tudjuk a vízhiányt, vagy legalábbis enyhíteni tudjuk. Tudjuk, hogy ez egy apró lépés a víz újrahasznosítása, de úgy gondoljuk, hogy egy olyan lépés lehet mégiscsak, ahol hatékonyan felléphetünk. Az IPPC klímaváltozás jelentését október elején mindannyian olvashattuk, láthattuk, hogy valóban riasztó a helyzet, és úgy gondolom, hogy a hatékony víz gazdálkodás területén is itt az ideje, hogy lépjünk, mielőtt további károkat okozunk a jövőre nézve. Javaslatunk azt is figyelembe veszi, hogy jelen pillanatban nem minden tagállam kíván, kívánja újra hasznosítani a víz, vizet, Líze úr észrevételre reagálva, egy kérdésre reagálva, ezért is választottuk a rendeletet, és nem az irányelvet, hiszen ez egy közvetlen alkalmazást tesz lehetővé ott, ahol szükség van rá, de az átültetés nem olyan uh, nehézkes a tagállamok szemben, a bürokratikus eljárások nem, és költségek nem olyan magasak. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy gyorsabban is tudunk lépni, és anélkül, hogy túl nagy terheket rónánk azokra, akik jelen pillanatban még nem kimények bevezetni ezt a módszert. Valóban célzott javaslatot dolgoztunk ki a mezőgazdasági öntözésre, fókuszáltunk. Ez egy olyan találta, hogy az uniós fellépés valóban indokolt, a belső piaci dimenziót többször is említettük már a mai délelőttön, tehát itt a mezőgazdaságban a, valóban használják öntözésre a, az újrahasznosított vizet, ahol ráadásul kap támogatott területekről van szó, különösen komoly súlyt kap az uniós vetőle, de a közterek, parkok, golfpályák esetében is egy jól hasznosítható gyakorlat lehet, bizonyos helyeken már alkalmazzák ezt, de nincs meg az az európai dimenziója az egyéb területek öntözésének, mint a mezőgazdasági öntözésnek, ezért úgy gondolom, hogy egy uniós rendelt megfelelő jogi eszköz lehet eh, a mezőgazdasági öntözés területén. Nyilvánvalóan a bizottság más jogi eszközökben is érdekelt, említették a körforgásos cselekvési tervet, a bizottság elkötelezett itt is a, a mellett ez egy elem, ez a rendeletjavaslat, de ahogy említette Dantan úr is, a befektetések és a kutatás területét is szeretnénk megerősíteni, illetve az ezt követő innováció fontos lehet. Úgy gondoljuk, a mi javaslatunk óriási potenciála bír a tekintetben, hogy Európa itt előrelépjen, és globálisan is jelentősebb szereplővé várjon, váljon a víz újrahasznosítás tekintetében, akár éllovas is legyen vonatkozó technológiai eljárásoknak és elsősorban a javaslatunk célja az volt, hogy környezetvédelmi um, problémákra kínáljunk megoldást, és hát láthatják, hogy, hogy kézefogható eredménye és hatékonyabban eredménye szolgálhat a víz újrahasznosítása, mint bármi más módszer, és a gazdák számára is a mezőgazdasági öntözést megkönnyítés, jobb üzleti döntéseket is hozhatnak hogyha megfelelően hatékonyabban tudják a gazdák a, a, víz, a vizet fel, újra felhasználni és a vizet gazdálkodni. Szándékosan nem kívánjuk szabályozni a víz újrahasznosító telepek üzemeltetőjén kívül. Jelenleg itt ezen a területen az öntözésre használható víz az olyan víz, amely települési szennyvíz telepeken kezelt víz, és amelyet újra lehet újra hasznosítani. Említették az élelmiszer higiéniai irányelvet is, az elsősorban a végfelhasználók és a gazdák tágabb vízfelhasználását érint, illetve az öntözésre használt víz logisztikai szállítási elosztási hátterét, de mi csak is kizárólag a vissza nyerő telepek üzemeltetőjét kívánjuk szabályozni, a tervezett rendelt más aspektusokra nem kíván kitérni. Felmerült az is, hogy a gazdák esetleg öntözési célra más forrásokból is használják fel vizet, természetesen ez is lehetséges, mi semmiképpen sem kívánjuk korlátozni a gazdák lehetőségeit, mi csak azt mondjuk, hogyha tisztított települési szennyvizet használják újra, öntözés céljából, akkor ez hogyan is kell, hogy lefolyjon, és az üzemeltetője a visszanyerő telepeknek miért fele, de ha más forrásból kíván öntöző vízhez jutni a gazda, akkor ezt mi nem korlátozok, és más irányelvek viszont vonatkoznak erre, például az elemszer higiénia irányelv, és itt ugye nem is lehet duplán átfedésben újra szabályozni ezt a területet, éppen ezért a mi rendelt javaslatunk ezzel nem foglalkozik. Aztán szerettem volna még a határidőkkel kapcsolatban is említeni még egy dolgot, természetesen szüksége van arra, hogy megfelelő időt hagyjunk azoknak, akik, akik egy új visszanyerő telepet kívánnak létrehozni, vagy a meglévő szennyvíztisztító telepet kívánnak korszerűsíteni, kibővíteni. Itt társadalkotói döntés születik majd arra vonatkozóan, hogy az átmeneti időszak milyen hosszú legyen, de nyilvánvalóan a, az is, az is egyértelmű, hogy ezt a rendeletet alkalmazni kell bizonyos ideig, mielőtt az eredményeket fel tudjuk mérni, és, és javítani tudjuk majd az esetleges hibákat. Tehát hogy ezt is figyelembe kell venni, hogy az átmeneti időszak után mennyi időt adnak a bizottságnak az értékelésre és Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Visszadom a szót az előadó. Minnyáján ismerik Bonafé kolléganőt, és biztos, hogy az önök észrevételeiből ki fogja alakítani a szintézist a módosítós, módosítókkal kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy nagyon ö, eredeti javaslatok születtek, és biztos, hogy megfelelő módon járunk el, és majd a plenáris ülésen szavazunk. Köszönöm szépen! A kérésnek megfelelően a módosítók határidője szeptem, november 5-e, 11 óra, és 20, január 21-22-én tartjuk az mv ben a szavazást, így kerül februárban a plenáris elé. Ezzel pedig megköszönöm mindenkinek a részvételt, legközelebb találkozunk, viszontlátásra!